az elvekre építjük majd fel, amelyeket én lefektettem a jelentésben, és remélem, hogy holnap a szavazáson megkapom a parlament támogatását ehhez. Köszönöm szépen, McCarthy asszony, ezzel lezárom az eszmecserét. Holnap 11 óra 30-kor lesz a szavazás. Rátérünk ajánlás második olvasatra, Gressle asszony jelentése az Európai Csalás elleni Hivatal az Olaf által lefolytatott vizsgálatokról. Először Kereszle asszony négy percben kap Gyorsabban haladunk, mint ahogy gondoltam volna, elnök úr. Biztos úr, kedves kollégák, az Olaf rendeletről nagyon nehéz időszakban beszélünk. Nagyon sok a probléma a vezetés hibái miatt. Padlón van az Olaf, és problémánk van az ellenőrző szervel, a felügyelőbizottsággal is. Én megpróbálom megoldani ezeket a problémákat. Először is a, ennek a szervezetnek a struktúrája alapítása óta nem volt összhangban a tagállamok igazságügyi rendszerével. És ebből nagyon sok probléma adódott és adódik, amelyeket mai napig nem sikerült megfelelően megoldani. Egyrészt itt van a belső struktúra. A korábbi Olaf rendelet középpontjában a főigazgató áll. A főigazgató, és ezt a jelenlegi rendelet is így tartalmazza, mindenütt jelen van, és nagy hatalommal eh, rendelkezik. Ez 1999 óta így van, és így is marad. Egy fáradtságos folyamatban 2008-ban mi fékeket és egyensúlyokat építettünk be a rendelő demokratikus struktúrákat, amelyeket akkor a főigazgató is támogatott, és amelyeket minden főigazgató egyébként kell, hogy támogasson. Az Európai Bíróság ítéleteit is beépítettük, amikor a az eljárási garanciákat dolgoztuk ki, ezzel kapcsolatban is sok probléma volt az elmúlt években. Az Olaf az eddigi módszereivel sajnos áldozatokat produkált, és a parlament 2008-as reform javaslatai egy olyan bizottsági szövegre alapozódnak, amelyek egy független ellenőrt írnak elő. Az Olafnál működő fékek és ellensúlyok rendszerét meg kell erősíteni az úgynevezett magistrate unitokkal. Az új főigazgató a trilógus során megölte az általunk javasolt fékek és ellensúlyok rendszerét. Most már olyan szervezettel állunk szemben, amelyet egy személy dominál, és ez a személy időközben most már amennyire csak lehet megnehezíti a felügyelő bizottság életét is. Én jelentéstevőként, és mint elég jól ismerem az Olafot, egy második olvasatra több módosító indítványt nyújtottam be. Gondolják meg, hogy elutasíthatják -e ezeket, hiszen ezek, ezek a javaslatok nagyon fontosak lehetnek még. Szeretném még elmondani, hogy egy módosító indítvány sem vonatkozik konkrétan egy személyre de itt strukturális hibákról van szó az OLAF felépítésében, és ezeket a strukturális hibákat a módosított, átdolgozott szöveg inkább erősíti, mint hogy gyengítené. Egy második olvasat lehetővé teszi számunkra a közvetítést, és azért végéig lezárhatjuk a folyamatot. 11 trilógusban vettem részt, kedves kollégák, és ebből tíz során teljesen egyedül voltam, egyszer Bart Stas támogatott velem volt, köszönet illeti ezért. Hiába kértem a segítséget, senki nem jött segíteni nekem. A módosító indítványok a tanács érdekét is szolgálják, ezért remélem, hogy a tanács ezen nem nagyon akar majd változtatni. Tulajdonképpen a tanácsban észszerűen gondolkozó emberek ülnek, bízom bennük, és ezt a három hónapos csúszást még elfogadhatónak tartom. Itt nem arról van szó, hogy most egy főigazgatót ellenzünk, vagy, vagy támogatunk, a reform szöveg nem oldott meg problémákat, én erre tettem kísérletet, legalábbis egy problémát próbáltam megoldani, a módszerek jogállamisággal való összeegyeztethetőségét kívántam megoldani, és ezen a ponton világosabb lett az átdolgozott szöveg. Köszönöm. Köszönöm szépen, Greszle kolléga. Most a bizottság nevében Szemeta úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! az Európai Csalás Hivatal működésének felülvizsgálatáról szóló dokumentumról beszélünk ma, alapos tárgyalásokkal, Tárgyalás után, 7 éves tárgyalás után készült el a szöveg, és minden szavát alaposan átrágták, megtárgyalták az eh, intézmény közötti tárgyalások során 2012 folyamán. A bizottság nem állítja azt, hogy a végleges szöveg tökéletes, de mégis jó eredménynek mondható, amely minden oldal részvételével tartott ö, tárgyalások után alakult ki. Az OLAF munkáját jelentősen meg fogja javítani, és ezek a javítások jelentősek az OLAF vizsgálatai által érintett személyek számára, illetve az ő eljárási jogaikat fogja erősíteni. Azon kívül a jogszabály biztosítja majd azt is, hogy az OLAF hatékonyabban fog tudni dolgozni, és meg tudja védeni az Európai Uniós forrásokat. Ez az európai adófizetők javát szolgálja. A bizottság véleménye szerint elengedhetetlen az, hogy a szöveget a jelenlegi formájában fogadják el. Ez nem azt jelenti, hogy az önök aggodalmait az elmúlt hónapok során ö, kifejezett aggodalmait nem értjük meg. Természetesen a jogi kereteket még a reformon túlmenően is lehetne javítani. Ennek ellenére meg vagyunk győződve arról, hogy egy két lépésben megtett két reform lenne a legalkalmasabb. Az első lenne ebben a két, ebből a két lépésből a reform, amelyet a tanácssal való tárgyaláson elértünk, és mindenféle módosítások nélkül kellene elindítani, akár már jövő hónapban is érvényre lépne, és biztosíthatnánk azt, hogy a gyors javítási intézkedések gyorsan hatályba léphetnek. Második szakaszban lehetne aztán még tovább javítani a jogi keretet. A bizottság ezzel kapcsolatban különösen két témára, két elemre koncentrál, amelyet már az Európai Főügyész hivatalával kapcsolatban is említettünk. Először is egy független emberi, vagy alapvető jogi eh, ellenőre eh, lesz szükség, amely az OLAF tevékenységében, eh, vizsgálat tevékenységében vizsgálja az, az alapvető jogok betartását a második pedig az, különösen az intézményekben dolgozók irodájainak irodájában tartott házkutatások és okmányok lefoglalásának kérdése. Úgy gondoljuk, hogy az olasz vizsgálati módszerei ezzel kapcsolatban az megerősített eljárás követelményei alá kellene, hogy essenek. Az a felülvizsgálati bizottság, a felügyelő bizottság nagyon fontos, de ezt a két előbb említett tevékenységet nem fogja tudni ellátni. Az összeállítása, illetve az intézményi felépítése nem alkalmas arra, hogy a különböző e, egyes OLAF vizsgálatokat ellenőrizze, hiszen ezek a tevékenységek, megbízatások teljes munkaidőt kívánnak. És ehhez nincsenek meg a felügyelőbizottságnak a megfelelő felelősségei és a megfelelő mandátuma sem. Úgy gondoljuk, hogy világos, kölcsönösen jóváhagyott munkatervekre, munkamódszerekre van szükség, és ezt semlegesen objektív módon kell ellátni. Biztosítanunk kell azt, hogy az OLAF hatékonyan dolgozzon, védje az európai érdekeket a jogalkotók által felállított kereteken belül. Ugyanakkor új alternatívákra kell gondolnunk, többek között az előbb említett két alternatívára. A bizottság legmagasabb prioritásként kezeli ennek a két javaslatnak az ügyét, és az Európai Parlamenttel együttműködésben fogja ezt elvégezni. Az elmúlt években sok javaslat született arra, hogy az OLAF munkája javuljon, hogy az OLAF tiszteletben tartsa, tartsa az alapvető emberi jogokat, és ezt, ezeket most a gyakorlatban is meg kell valósítani. Ezért javaslom, hogy minél előbb fogadjuk el a szöveget, és további együttműködést várok annak érdekében, hogy a még fennmaradt problémákat is meg tudjuk oldani. Köszönöm szépen, Szemeta úr

hogy egyetértünk-e az Olaf rendelet reformjával kapcsolatos javaslatokkal. Nos, én egyetértek. A javaslat azt célozza meg, amire szükség van, világosan definiálja a dolgokat, szabályozza az OLAF adatállományának a kérdését, nagyobb jogokat ad a gyanúsítottnak, tisztázza az eljárási garanciákat, és pontos rendelkezéseket tartalmaz a fő igazgatóval kapcsolatban szükség lesz belső ellenőrzésre, az eljárások törvényességét garantálni kell, és ezek nagyon fontos előrépést jelentenek, ezért köszönet illeti Gressle asszonyt és Sigmar Balcitis társ előadót, illetve aki módosítókat nyújtott be. Nem mondom, hogy szakmailag nem helyesek, eh, vagy indokolatlanok el ezek a módosítók, nem mondhatom ezt, hiszen több módosítót az én frakcióm nyújtott eh, be. De bármennyire is rokon szenvedünk ezekkel, nem csukhatjuk be a szemünket az előtt, hogy ez hova vezethetne. A bizottság most 7 év után végre hatályba akarja helyezni az Olaf rendeletet. Az irelnökségtől azt a tájékoztatást kaptam, hogy a tanácsi munkacsoport nem hajlandó újra nyitni ezt a dossziét és az előadó megítélése szerint, amit még 2012. október 12-én írt nekünk, idézem, hogyha a tárgyalások eredményében nem egyezünk ele, akkor visszavonja a javaslatot a tanács, és akkor minden fáradozásunk hiába való volt. A el kell utasítanunk a módosító indítványokat. A mi frakciónk azért gondolja így, mert mérlegeltük a kockázatokat. Köszönöm, Geyer úr, Mulder kollega következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálatos az, és Jens Geyer utolsó megjegyzésére utoló különösen sajnálatos, hogy nincs jelen a tanács képviselője. Ingeborg Kreszlének gratulálok aki nagyon alaposan oldotta meg a feladatát. Néhány hónappal ezelőtt azt gondoltuk, hogy nem lesz eredmény, de közben jó eredmény született. De ugye közben voltak a Dali biztossal kapcsolatos események, és ezért gondoltuk szükségesnek, hogy többen, hogy módosítókat kellett benyújtani. Nem gondolom, hogy rosszak lennének ezek a módosítók, csak az a kérdés, hogy mi történik akkor, ha elfogadjuk a módosító indítványokat, akkor a tanács megszakítja a tárgyalásokat. Ez, ami nyilvánvalóan probléma, az a felügyelő bizottság és az Olaf maga közötti kapcsolat. És ezért azt szeretném javasolni, és kérném a biztos úr mondja el a véleményét erről. Eh, talán hasznos lenne, hogyha két-három bölcsekből álló tanácsot jelölnénk ki, amely tanácsot adna a parlamentnek és a bizottságnak és hogy ilyen módon lehessen tisztázni a felügyelő bizottság és az OLAF eh, kapcsolatát. Köszönöm szépen, Mölder úr, Stász képviselő következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, holnap két dolog között választhatunk, vagy Greszle asszony módosítait elfogadjuk, vagy Pové de Jong kollega módosítóit, vagy pedig elutasítjuk ezeket. Miről szólnak ezek a módosítók? A módosítók megpróbálják a tanulságot levonni abból, ami Azután következett be, hogy Gressler hogy megegyezett a tanácssal. Tanulságokat le kell vonnunk abból a jelentésből, amit a felügyelő bizottság nyújtott be, és ennek a harmadik mellékletéből. Ugye nem lehet a semmiből jogszabályt alkotni, figyelemmel kell lenni a valóságra. A valóság pedig az, hogy nagyon nagy a konfliktus az Olaf főigazgatója és a felügyelőbizottság között. A felügyelőbizottság pedig nagyon fontos, mert ez ellenőrzi a nyomozások jogszerűségét, az eljárási szabályok betartását, a tanúk, illetve a gyanúsítottak meghallgatásának a jogszerűségét. Tehát két dolog között választhatunk. Vagy elfogadjuk a módosítókat, és akkor nagyon erős pozícióba kerülünk a tanácsal szemben, visszakerül a egyeztetési folyamatba, és az egész eljárás. Vagy pedig nem így teszünk. És akkor úgy viselkedünk, mint a gyáva nyulak bandája, mint gyávák, ekkor a tanács felé eh, azt mutatjuk, hogy eh, gyávák vagyunk. Ezért eh, kérem, hogy Gressler asszony, Bové úr, az én, illetve De Jong kollégák módosítóit hagyjuk jóvá, hogy mutassuk meg, hogy igenis nem fogatlan oroszlánok vagyunk mi a parlament. Ez Köszönöm szépen, Tász kolléga. Most Szárnecki kolléga kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Stász úr elmondott mindent, amit én el szerettem volna mondani. Az Olaf, Olafot sokkal jobban kellene felügyelni, igaza van, de most említsünk meg konkrét dolgokat is. Vannak olyan módosítók, amelyeket esetleg eszköznek tehetnénk E, eszköznek tekinthetnénk annak elérésében, hogy az OLAF hatékonyabban működjön. És annak elérésében is, hogy könnyebb legyen az OLAF ellenőrzése. A felügyelő bizottság e, helyzete szerintem így javulna, az OLAF tevékenységeinek ellenőrzése fejlődne. Hogyha ezeket a bizonyos módosítókat elfogadják, akkor mi támogatjuk ezt, és remélem, hogy az egész parlament is támogatni fogja. Köszönöm szépen, de Jon kolléga kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Kreszle és Stász kollégák hozzászólásával kapcsolatban valóban elmondható, hogy komoly a helyzet az Oláffal. Először is megoldást kell találni a felügyelőbizottság helyzetére. Erre vannak vona, ö, módosító javaslatok is. A bizottságnak a, egy bölcsektanácsát kell felállítani arra, hogy a helyzet javuljon. Másodszorban az ö, Olaf által a hozott bizonyos határozatok, amelyeket a, a, az Olaf által hozott következtetések, amelyeket a bizottság megvizsgált, azokat függetlenül meghozott szövegeknek ítélte. Ezeket, a dolgo, ezeket az ügyeket le kell tudni zárni. Beszéltem Grészle asszonyjal ezzel, és ő is úgy gondolja, hogy nagyon sokat dolgoztak ezen már, és néhány néhány pontja a rendelet a tervezetnek, az elnök elveszi a hangot. Köszönöm szépen, de jó, kollega. Hártok kollega, egy perc. Collega Gressle heeft het functioneren van Olaf onder... Remek ez a javaslat, hiszen az Olaf valóban nem működik. Komoly ez a helyzet, a bizottság és a parlament véleményét meg lehetett volna pedig, vagy jó lett volna, hogy meg tudták volna cáfolni. Tudom saját tapasztalatból egy nagyon távoli ország csalási esetéből, hogy milyen nehezen működnek a kerekek. Az Olaf nem tudott vizsgálatot indítani, még egy külön kérelem benyújtására sem. Komoly a helyzet biztos vagyok abban, hogy az olaf kapcsolatos problémákat meg tudjuk oldani. Nem csak jobb Olafról, hanem egy másfajta munkamódszerről van szó, és arról, hogy le kell állítani az eddigi gyakorlatokat, amely óriási pénzkidobás, és automatikusan a hatalom központosításához vezet. Köszönöm. Köszönöm szépen. A frakció Hozzászólás sorát Kelly kollega kezdé. Köszönöm szépen, elnök úr! Az OLAF módosított jelentéseivel kapcsolatban valóban szükséges eszközöket kell kapjunk arra, hogy a csalás ellen hatékonyabban fel tudjunk lépni. Sajnos és ironikusan az OLAF um, saját csapdábája esett, különösen a, a Dáli ügyel kapcsolatos uh, nyomozásoknál, különösen Kessner úr által vezetett nyomozásokkal. De mégis reflektálni kell mindenre, és, és látni kell, hogy a reformokra szükség van. Ennek örülhetünk, különösen akkor, amikor a munkaeredménye a csalást jobban meghatározzuk, növekszik és erősödik a tagállamok között az információcsere, a parlament és az OLAF közti kapcsolat, és végül a felügyelő bizottság feladatköre is határozottan erősödik. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kelly kollega. Balcitis képviselő következik kettő percben. Elnök úr, Biztos úr, mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Ingeborg Kresslének, hatalmas munkát végzett, sok erőfeszítést tett az Olaf megerősítése érdekében. Az, alap, az OLAF az új költségvetés, illetve a csalás elleni küzdelem szempontjából meghatározó szerepet játszik. Sajnos a jogsértések száma nő, és ezért az OLAF eh, szerepe is egyre fontosabbá válik. Meg kell erősítenünk az OLAFot, eh, a működésének a hatékonyságát erősíteni kell, és garantálni kell a nyomozati munkájának a jogszerűségét. A mai vitában az OLAF, illetve a felügyelőbizottság közötti konfliktusról beszélünk, és nem az OLAF megreformálásáról, ami pedig már hét év kemény munkája után még mindig fontos probléma. 700-an dolgoznak az Olafnál, és eh, a reform javítani fogja az Olaf eh, munkatársai munkájának a hatékonyságát, javítani fogja az Olaf és a nemzeti illetékes hatóságok közötti együttműködést eh, is, és a nyomozati tevékenységet is. Lehet, hogy nem ideális egyik fél számára sem ez a javaslat, de mindenképp mindenképpen javulni fog a helyzet. Tökéletes reform nincsen, de az Olaf reformja az első lépés tevékenységének a megjavítása és a függetlenségének a biztosítása érdekében. Árnyék előadóként én a valóság talaján próbálok állni, és ezért a módosítások nélkül szeretném látni, elfogadtatni a javaslatot. Köszönöm szépen! megenged egy kérdést Stász kollégától? Parancsoljon Stász kollega. Vassitis kollega. Ön egy jó kollega, kedves ember, de nem értem a frakciójának a hozzáállását vannak eljárások, az együttdöntési eljárás, ami három szakaszban működnek. Most a második szakasz, a második olvasat után eh, következhet eh, a békéltetés, eh, a konciliálás, és itt még számtalan módon érhet ez véget. Három hónap alatt lehet zárni, mondja Greszle asszony. Hogyha most a második olvasatban jobban hagy, jóvá hagyjuk azt, amit van előttünk, a következő 5-6-7-8-10 év után sem fogjuk tudni módosítani. Sajnos kikapcsolódik úr mikrofonja, illetve az elnök kapcsolta ki. Elnök, köszönöm. Stász úr, nagyon szigorúnak kell lennem, mert nagyon kevés az időnk. Pálcitis úr válaszoljon. Köszönöm szépen. Valóban órákig beszéltünk már erről, hosszú órákon keresztül. A biztos úr is az előbb nagyon jól elmagyarázta az eljárást. Itt nem csak három hónapunk van, el lehet halasztani ezt a reformot két-három-négy évvel is, ha csak nem tudunk most megegyezni. Ennyi információval rendelkezem, és ezért utaltam Geyer úr a koordinátorunk véleményére is. A bizottság írásban ígéretet tett arra, hogy azonnal, miután elfogadjuk ezt a megállapodást, sor kerül a következő fordulóra. Köszönöm, Balcitis úr, Tyler úr, egy percben. Shakespeare drámájához hasonlóan most mi is választott előtt állunk. Kedves kollégák, arról a kérdésről van szó, hogy az Olafot ellátjuk egy működőképes felügyelőbizottsággal, vagy sem. Még néhány évvel ezelőtt egyetértettem volna az előadóval, hat év volt szükség arra, hogy eljussunk a, eljusson a meg a tanács és a bizottság, de az elmúlt hónapokban az intézmények, a, a bizottság, a parlament, az Olaf, a felügyelőbizottság bizottság egy nagyon bizarr eh, drámát eh, prezentált. Ezért most eh, felmerül a kérdés, hogy próbáltak befolyásolni, minket eh, képviselőkkel beszéltek, az Olaf munkatársai Barózóval is. Most a kérdésem biztos úr, a eh, bizottság egy független felügyelő bizottságot állít az Olaf felügyeletére, vagy ugye ma itt megint távolétével tüntet a tanács. Az Olaf reformját nem tudom el képzelni anélkül, hogy megerősítenénk a felügyelőbizottságot. Köszönöm szépen, Tarrar úr, ezért az igen művelt Shakespeare idézetél. Én erre úgy tudnék válaszolni, hogy eh, ahol őrültség volt, most eh, nyugalom uralkodik. Eh, Zenkornég a következő. Köszönöm szépen, hogyha valakinek bizonyítékra van szükségre az arról, hogy mennyire nem hatékonyak az európai intézmények, akkor ez a 7 éves munka, amibe került az, hogy az OLAF szabályozási keretét megreformáljuk, valóban segíteni fog a bizonyítékra, bizonyításhoz, és a jelenlegi szöveg tulajdonképpen még tovább módosítandó majd. De a legfontosabb feladatunk az az, hogy az OLAF függetlenségét biztosítsuk. Ezt a jelenlegi keret nem biztosítja a jelenlegi hivatalok nem tudják megakadályozni az európai forrásokat érintő korrupciót és visszaéléseket, ezért be kell vonni a független intézményeket a források kezelésébe, az Európai Bizottságot különösen, de az Európai Parlamentet és a tanácsot is. Tehát európai közvetítőnk nélkül az Olafnak közvetlenül az európai polgárok felé kellene jelentést tennie. És az elnök megszakítja Andelsen kolléganőt. Köszönöm szépen, most a spontán felszólalások során következik, Szimke kollégának adom meg a szót. Szeretném felhívni a figyelmüket egy nagyon fontos kérdésre, amelyet senki nem említett meg ebben a vitában. Az Olaf tevékenységei egyre jobban érdeklik az európai állampolgárokat, egyre nagyobb feléjük a fordított figyelem, és a 2014-es választási évben ez még csak fokozódni fog. Ezért úgy gondolom, hogy az oláffal kapcsolatos információs kampány eh, rendkívül fontos lenne. Ezen kívül közös eh, közös döntést kell arról is hoznunk, hogy milyen információkat és milyen módon tudunk nyilvánosságra hozni, mert egyelőre nincsenek erre megfelelő szabályok, és az információk nagyon későn érkeznek meg a polgárokhoz, leginkább a médiákon keresztül, ez pedig túl késő. Köszönöm szépen, Szimke kolléga. Ezzel lezárult a spontán hozzászólások sora, úgyhogy visszaadom szemet a biztos úrnak a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt képviselők! Világos, hogy a parlament és a bizottság szintén eh, egyaránt támogatja az OLAF reformját, meg kell erősítenünk az OLAF jogi kereteit annak érdekében, hogy teljes mértékben eh, tiszteletben tartsák az alapvető jogokat, illetve hogy a nemzeti eh, hivatalokkal sokkal jobb kapcsolatot tudjanak tartani, és hogy meg lehetővé tegyük majd a felügyelő bizottság megfelelő működését is. Úgyhogy Torrer úr, igen, én is támogatok egy erős felügyelő bizottságot, de hogy már bevezetőmben is elmondtam, biztos vagyok benne, hogy a két lépéses megközelítés a megfelelő, sőt, ez a szükséges ebben az esetben. Első lépésben biztosítanunk kell azt, hogy az OLAF jogi kereteit jelentősen fejlesszük, ezt pedig elértük már az eddigi tárgyalások során a tanácssal, amelyen, amelyen az önök jelentéstevő asszonya is igen aktívan részt vett. A másik lépés az az, hogy az OLAF jogi kereteit fejlesztjük, majd akkor, amikor hatályba lépett az új rendelet. Ezt a rendeletet, ezt a szabályozást az európai főügyészre vonatkozó nem sokára elfogadandó javaslat mintájára kell megtenni, és be kell vonni a parlamentet és a tanácsot is ebbe a munkába az intézményközi eszmecsere szellemében. Remélem, hogy a parlament támogatni fogja ezt a, az eljárást, mivel ez lenne a vonat, az érintett személyek és az európai adófizetők érdekében a legjobb megoldás. Ha nem ezt tesszük meg, akkor a szabályzás azonnali elfogadása, illetve az OLAF jogi keretének gyors megjavítása helyett mindez azt fogja eredményezni, hogy a reform elhúzódik, és nem csak 7, hanem talán még 10 vagy 12 évvel is elhúzódik. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szemeta biztos úr. Végül pedig eh, eh, Grace Lászlónak adom meg két perc a szót. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását. Szeretném jelezni, Jan, ha a módosítókról szavazunk, akkor a tanácsnak három hónapja lesz rá. Ha egyetért, ez nem gond, hanem akkor egy újabb eljárás indul, megint összeülünk, végig gondoljuk, mit csináljunk. Akkor a tanácsont talán nagy nehézséggel meg tudjuk győzni, legalábbis remélem. Két embernek közöm, Ginsberg úrnak a Dán elnökségből és a lengyel elnökségből Kaczynski úrnak. Úgy gondolom azonban, hogy nem kellene annyira félni a tanácstól, mert a tanácsnak is érdeke a csalás elleni harc erősítése, még akkor is, hogyha nehéz meggyőzni őt erről mm, olyan ez, mint egy szatíra tulajdonképpen. Pontosan ugyanaz a helyzet, mint a 2008-as szavazás előtt a jelentésnél. Akkor a bizottság azt mondta, hogy mennyire lehetetlen az, amit én az asztalra tettem, és szörnyű volt. A bizottság két és fél évig az egész dossziét befagyasztotta, egyszerűen nem foglalkozott velem, mert nem tartotta lehetségesnek. És most, most azt nem hiszi el, hogy tovább fejlődtek a dolgok azok, mindaz, amit már két éve próbálunk előrevinni, most végre sikerülhet. Éppen ezért, kedves kollégák, legyetek olyan jók, próbáljuk meg. Ja, nem arról van szó, hogy az egész a papírkosárban landol, nem. Nagyon örülnék, hogyha a kollégák a tárgyalásokon is ott lehetnének. Tényleg, már most meghívlak benneteket arra, hogy, hogyha holnap elfogadjuk a módosítókat. Szemete úr! a három lépéses kezdeményezést. Tudja, 2006-ban egy független eljárás ellenőrzést írt elő, 12-ben visszavonták, 14-ben újra akarják javasolni. Hát a, most van itt az ideje, most kell biztosítani azt, hogy úgy alakítsuk a helyzetet, hogy az hosszú ideig jó legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen Grészle kollégának, lezárom a vitát. Holnap 11 óra 30-kor szavazunk erről. A következő napi pont eh, pedig az Európai Unió pénzügyi érdekeiről szól. Eh, Vornó jelentése a